Szeretettel üdvözlök mindenkit hétfő este Strasbourgban. A napirendet megkapták, nem tudom, hogy valaki is szeretné a napirendet megváltoztatni. A kont hírekben olvashatják azt, hogy hogy néz ki a mai tolmácsolás. Az új titkársági vezetőt üdvözlöm ma van először velünk, és ő fog segíteni nekünk a jövőben. Nagyon jó, hogy itt van velünk, a jogi szolgáltól már ismerjük. Sok évig kísérte a munkát itt, úgyhogy a téma nem ismeretlen számukra. A harmadik napi rendi pont, számbevőszéki jelentés az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásról és a május 16-19-i delegációs tagokat is megkérem arra, hogy adjanak áttekintést. Én voltam a delegáció vezetője, a részletes jelentést megkapták. Üdvözlöm a számvevőszék illetékes tagját. Szerettük volna kivárni a számvevőszéki jelentést is. Fazakas kolléga végzi ezt a munkát a számvevőszék részéről és részünkről Zeller úr. És mindjárt meg is adom a szót Fazakas úrnak, tessék. Liebe Inge, sehr geehrte Herr Berichterstatter. Igen, tisztelt elnökasszony, kedves Joachim, tisztelt képviselő asszonyok és urak, hölgyeim és uraim amikor lehetséges, németül fogok beszélni, viszont a jelentés maga, mivel angolul készült, angolra fogok váltani, de mielőtt erre a jelentésre rátérnék, kérem engedje meg, hogy köszönetet mondjak azért, hogy talált egy időpontot arra, hogy ezt a jelentést itt ma ismertessem. Szeretnék gratulálni azért, hogy egy munkadokumentumot állítottak össze, amelyben statements and findings and alapozva következtetésekre és az ajánlásokra, melyek a mi jelentésünkben szerepelnek, a szükséges politikai következtetéseket levonták. Én úgy érzem, hogy ez a megfelelő együttműködési mód az érdekelt felek, a kokobú és közöttünk, annak érdekében, hogy a szakértelmünkre alapozva meg tudjuk adni önöknek a szükséges dokumentumokat. Azért, hogy a szükséges politikai döntéseket meghozhassák. Nyilván megértik, hogy nem könnyű a dolgunk, nem könnyű az ilyen nehéz kérdéseket elkülöníteni a politikától és a tényekre koncentrálni csak. A különleges jelentésünkben az Európai Számvevőszék az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás eredményei címmel megpróbáltuk ezt megejteni. Nagy elégedettségemre szolgál, hogy az önök jelentésében a fontos politikai következtetések azért szerepelnek. Akkor most áttérnénk magára a prezentációmra, hogy önök is láthatják, készítettünk egy prezentációt ez ügyben, kérem ezt kapcsolják be hogy valamit megmutathassunk. Először is beszélnék arról, hogy miért releváns ez a jelentés. Önök is nyilván tudják, hogy Ukrajna az egyik legfontosabb szomszédunk. A politikai és intézményi stabilitás, a pénzügyi nehézségek dominálnak ebben az országban. Az európai pénzügyi segítségnyújtás, és erről beszélünk. From 2007 till 2000... 2007 és 15 között több mint 5 milliárd eurót nyújtottunk, hátből több mint valamivel több mint egy milliárd kölcsön, a többi makrogazdasági finanszírozás formájában. Azt kérték tőlünk, hogy készítsünk egy jelentést erről. Összesen ez 2 milliárd eurós csomagot ajánlott fel az Unió a következő 7 éves időszakra. Talán nem látják, de az audit kérdés igazából az volt, hogyha az Európai Bizottság és a külszolgálat jól előkészített, megfelelő és hatékony volt -e abban, hogy Ukrajna átalakulása segít, csak hogy egy jó kormányzott államá váljon. Az állami gazdálkodásban, illetve a korrupciai harcban ezen a két területen amelyek a legfontosabb területek voltak Ukrajna jövője szempontjából, illetve a gáz ágazatról is beszéltünk, amely főként 2014 szempontjából, mm, az ellátás biztonsága szempontjából nagyon fontos volt. Több ajánlást is megfogalmaztunk. Részben hatékony volt ez abban, hogy egy jól működő ország állok önkapcsal. Ugyanakkor az instabil politikai jogalkotás és administratív kontextus korlátozta ennek a segítségnyújtásnak a hatékonyságát. 2000 14-es majdani események után az Európai Unió egy együttműködő környezetben dolgozott, de a hosszú távú hatásai ennek továbbra is kockázatosak. A 2011 14-es válságra egy 11,2 milliárd eurós csomagot ajánlottunk fel, azonban csak vészhelyzeti megoldás jelentett. Nagy pénzözöket irányzottunk elő, és folyosítottunk arra, hogy a pénzügyi helyzet stabilizálódjon ekkor nem volt előre meghatározott stratégia. Lássuk most, hogy mire jutottunk az államigazgatási gazdálkodás, illetve a korrupció gazdálkodás, illetve a korrupciális keretek tekintetében. Részben fenntartható és kézzelfogható eredményeket értünk el. 2014-ig el, előtt eléggé korlátozott volt az elkötelezettség. Azóta új lendületet kapott a reformfolyamat, ugyanakkor nagyon törékenyek az eredmények, tehát az továbbra sem szilárdak. Ebben az EU-Ukrajna párbeszédben a PFM-ről sokszor nem esett, a költségvetési kifizetési segítésére, illetve a vízumliberalizációs cselekvési terv, a PFM és az FAC prioritásait segítették. Az Európai Unió nyújtás monitoringjának végrehajtása nagy részt hat, hatásos volt. Lássuk most a gázszektort, gázágazatot részben születek eredmények a gázágazat irányításának és a gázellátás biztonságának javítása Unió Ukrajnán keresztül történő gázellátásának biztonsága tekintetében 2014-ig az unió támogatás csak korlátozó hatást gyakorolt az ukrán gázágazat működésére, és hát a gázzeletes biztonságra nézve vegyes eredmények születtek. Ugyanakkor azóta figyelemre méltó eredmények születtek, például az energiaügyi csomaggal összhangban lévő gáztörvény elfogadása 2011 áprilisában. A Ugyanakkor az uniós érintettek között is térő vélemények voltak ez ügyben. A végrehajtása a monitoringnak nem volt mindig megfelelő adatok hiány a hatékony, a nehézségeket pedig nem felően nem, az ukrán fél nem indokolta. Lássuk akkor ezek alapján, hogy milyen ajánlásokat fogalmaztunk meg az ukránnak nyújtott uniós segítségnyújtás javítása érdekében. Egyes, úgy érezzük, hogy a bizottságnak és a szolgálatnak nagyobb hangsúlyt kell helyezni a közpénzgazdálkodásra az Ukrajnával futatott párbeszédem. Javítani kell a pénzügyi támogatás feltételeinek kidolgozását, esetleg egy külön program kidolgozását erre javítására. Javítani kell a pénzügyi támogatás feltételének kidolgozását és annak kifizetéseit az MFM-mel, tehát a több egyértelműen kellene meghatározni az indikátorokat, és mindenképpen a visszanemtérítendő támogatások és a kölcsön típusú támogatásoknak egymást erősíteniük kellene. Szorosabban egyen kellene működni, a donorokkal, amikor a feltételeket állapítjuk meg. Hármas ajánlás. Tökéletesíteni kell az uniós támogatás végrehajtásának monitoringját. Például a költségvetési támogatási programok értékelését az Európa Bizottságnál streamline alá kell vetni, tehát mindenképpen áramvonalasítani kell, illetve ezeket agynokolt esetben fel is le kell függeszteni. Négyes négyes ajánlás nagyobb hangsúlyt kell helyezni a reformok eredményes végrehajtására és fenntarthatóságára. További uniós segítségnyújtást azzal a feltétellel kell csak megtenni, hogy a PFM és FAC reformokat effektíven valóban gyakorlatilag végrehajtják, illetve szigorúan kell értelmezni a kivizetési feltételeket, és végül, de nem utolsó sorban ötös ajánlásunk a gázágazattal kapcsolatban tegyen lépéseket a bizottság és külügyi szolgálat annak érdekében, hogy az Ukrajnának a gázágazatban nyújtott uniós támogatás eredményesebb legyen, például az adatgyűjtés elemzés hatékonyabb legyen, e, pontosabb és igazolható információt kellene gyűjteni még ilyen nehéz körülmények között. Ezt próbáltuk tehát előadni a prezentáció keretében. Röviden így vázolnám fel azt a jelentést, amelyet egyébként, amelyről a sajtó is beszámolt, és amely nagyon komoly érdeklődést keltett a sajtóban. Nem a kötelességünk és nem mandátumunk az, hogy a sajtó visszhanggal bármit kezdjünk, de talán érdemes megemlíteni, hogy félreértették, vagy félre értelmezték a médiumokban, amikor arra utaltak, hogy a, mi, a jelentésükben azt mondtuk volna, hogy az egyik legkorruptabb európai országról van szó. A korrupció szintjének az elemzése nem az állami az, az Európai Számövőszék feladata. Nincs erre lehetőségünk, nem feladatunk ez. Mi csak a Transparency International értékelését vettük el, és az Európai Bizottsággal, illetve az ukrán szervekkel együttértésben arra jutottunk, hogy ezt a területet mindenképpen eh, ellen, elemezni kell a jelentésben, de még egyszer mondom, igazából nem mi hanem a Transparency International akinek van erre mandátuma, e az ők értékelésüket vettük át, ők mondták, hogy magas szintű a korrupció, de még egyszer úgy éreztük, hogy a közpénzgazdálkodás e, Ukrajnában és a korrupció elleni harc az a két legfontosabb terület, ahol az ország jövőjének a kulcsát találjuk, és ahol az unió segítségnyújtásnak mindenképpen jóval fenntarthatóbb eredményeket kell hoznia annak érdekében, hogy nyugat-európai országá válhasson gazdasági, illetve kormányzás szempontjából. Chairman, thank you for this. Elnök asszony, köszönöm szépen a lehetőséget. Most pedig várom a válaszokat és a kérdéseket a jelentésünkre vonatkozóan. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevő. Celler úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm Fazakas ö, kollégának, illetve a számbevőszéki munkatársainak a jelentést, mely politikailag rendkívül bonyolult kérdéskörben született, azon segélyek tárgyában, melyeket az Európai Unió Ukrajnának bocsájtott és bocsájt rendelkezésére a továbbiakban is, egy politikailag nagyon nehéz kontextusban, a számvőgészik jelentés a vizsgálati időt 2007-től 15-ig határozta meg. Ez azt jelenti tehát, hogy a korábbi támogatási időszak, tehát a 2007-től 13-ig időszak nem esik ezzel egybe, és figyelembe kell venni ezt, azt is, hogy 2015-ig tartott a vizsgálati időszak, alatt eltett időszak. Az ukrajnabeli politikai térkép 2013 óta jelentősen átrajzolódott, és meg kell alapítsuk, hogy és a szembevőszék is megállapítja, hogy az Ukrajnának nyújtott segélyek a partnerségi és együttműködési megállapodás, mert néhány rövidel, rövidel Ukrajna függetlenségének ennyire se után biztosítottunk, esetében nagyon nehéz volt az eredményességét mérni a partnerségi támogatásoknak, illetve a politikai támogatásoknak. Nehéz volt megállapítani, illetve verifikálni, milyen volt a hatása ezeknek, és mennyire volt ö, ö, szabályszerű a felhasználása ezeknek a forrásoknak. Aztán ez a partneri és együttműködési megállapodás egy társulás megállapodással került leváltásra, amely éveken át, amelyet éveken át tárgyaltak a felek, és amely végül oda vezetett, hogy Janukovics elnök alatt a várakozásoktól eltérően e társulási megalapodás Oroszország nyomásának betudhatóan nem került aláírásra. Ez vezetett aztán egy tömeges mozgalomhoz, tömeg megmozdulásokhoz Ukrajnában, amelyek a Majdanon csúcsosodtak ki, és történelmet írtak Ukrajna polgárai, akik nem fogadták el azt, hogy Ukrajna az Európai Unióhoz való közeledését meggátolja egy másik hatalom. És ez a társadalmi megállapodás nyilvánvalóan egy további mérföldkület van az Európai Unióhoz való közeledésben az állampolgárok tüntetései, amely nagyon sok halálesetet is magából hozott, annyiban sikeresnek bizonyult, hogy politikai váltás történt az ukrajnai vezetésben, az új kormány és az úgymond megválasztott elnök ezt követően aláírta a társulási megállapodást, ami az Európai Uniót egyfajta pozitív kötelezettségvállalás eljállította, illetve hát egy új vállalást tett Ukrajna támogatására. Egy 11-2 milliárd eurós 7 éves időszakra vonatkozóan vállalva ez 2014-ig. Megállapítottak voltak a politikai reformokra való a politikai akarat, és az új felelősök, az új vezetők Ukrajnában tettek is vállalásokat, ám Részben most átrendeződés tapasztalható a vezetésben, amelyek részben veszélyeztetik a reformokat, és a reformok végrehajtásának határidei eh, csúszásban vannak, és nagyon fontos eh, célok, reformcélok nem megfelelő súlyjal vagy hangsúlyjal kerülnek most végrehajtásra. Das, uh, was... Ami, amit a számvevő szék egyébként dicséretes módon megvizsgált, az az a kérdés, hogy a gáz ágazatban milyen események történtek. Itt korábban Ukrajna közvetlen függőségben volt az oroszországi szállításoktól, és ez folyamatos vitákat okozott a gázszállítások kifizetését, illetően egyrészt, másrészt a gázágazat Ukrajnában egyfajta befolyási eszköze volt volt, és korrupció. A korrupció melegágya volt, és néhány oligarha rettenetes meggazdagodásának a lehetőséget a szintere volt. Akik így módon zsákmányul ejtették az egész országot. A helyzet javult azóta, ám mivel európai vezetékek is átmennek Ukrajnán, ez egyfajta áttekintetőséget, sőt stabilizációt hozott az ukrán állampolgároknak jutatott gázellátásban. Mind a mellett az ország egy további konfliktusba csúszott azzal, hogy a nemzetközi jog ellenében a félszigetet bekebelezte Oroszország, illetve szeparatista mozgalmakat támogat Luhansk és Donetsk térségében, az ország keleti részében. Ezek a jelek szerint erős orosz támogatást kapnak, és ez az országot a polgárháború szédére, szédére sodorták, különösen az ország e keleti térségében, ahol több ezer ember életet követelt a konfliktus, és súlyosan megterhelik Ukrajna gazdaságát is. Mindezek fényében két dolgot kell továbbra is tennünk. Egyrészt Ukrajnát tovább kell segítenünk, hogy, valami, hogy a struktúráit stabilizálni tudja, normalizálhassa a mindennapi életet, a reformokat továbbvihesse, és az európai irányban módosítson. Ugyanakkor bírálnunk is kell Ukrajnát, hogyha a reform teljesítések továbbra a, továbbra is a várakozások alatt maradnak, és ugye a, a támogatásoknak van egy célja is, nem más pedig, hogy az Ukrajna európai útját egyengesség és egy demokratikus, modern állam létrejöttét segítség, ezeket a lépéseket pedig meg kell tenni. Tehát a modernizálása szükség van azoknak a régi struktúráknak, amelyek elég neheznek bizonyulnak, a reformerők komoly nehézségbe ütköztek. Tehát fontos az Európai Nős támogatás Ukrajnában, de én úgy gondolom, hogy ezt össze kell kapcsolni az ukrán kormány látható erőfeszítéseivel és az ország helyzetének jobbításával. Ehhez ide tartozik szerintem az átlátható adórendszer, és jól működő az állampolgár számára is átlátható adórendszer fölépítése, amely nem csak az adót szedi be az állampolgároktól, hanem az oligarchák óriási vagyonait is hasonlóképpen szabályszerűen adóztatja. És így az állam számára bevételeket biztosít. Mindemellett a korrupció súlyos tehertétele, bár sok helyen eredményesen felléptek ellene, különösen azok az ügynökségek és hivatalok, amelyek európai támogatásra jöttek létre, folytatják a korrupció elleni harcot, ezeket kell tovább támogatni személyzettel is, és forrásokkal is, megerősítve az ukrán hatóságokat. Ez a következő években is fontos lesz, és hát bizonyos kétségekre is okot adott. Aztán tovább kell erősíteni a független bíróságok működését és eszközeit. Az elnök is említette, hogy az elmúlt évben a Kokobu egy missziót, vizsgálati missziót küldött Ukrajnába, és korrupcióval kapcsolatban olyan számadat született, ami rémisztő, miszerint az államügyészek és bírók kétharmada dollármilliómos, ami hát össz, abszolút elképzelhetetlen a, a, a normál bérük alapján. Tehát itt a, a jog intézmények működését is erősíteni kell, ahhoz, hogy visszanyeressék az állampolgárok bizalmát a bíróságokban. Azt is követeljük, hogy a banki ágazatot is erősebben ellenőrizzék, és a külföldbe folyó, külföldre a tőke kivitelét kif, vitét, vitelét az országból, és a, a banki intézmények fizetőképességét segítsük, hanem a makrofinanszírozási támogatásokat feltételekhez kell kötni, itt is reformok látható végrehajtására lesz szükség. A makrofinanszírozási eszközök nem csak az, az EU, hanem más intézmények is támogatták ezt a folyamatot, annak érdekében, hogy megmentsék az ukrán valutát az összeomlástól, a rivnya, a rivnya 20%-os inflációja stabilizálják. A 20% is nagyon magas, de hát 50%-nál még mindig jobb, és a lényeg az, hogy stabil legyen valamiképp a deviza helyzete, és ehhez persze egy stabil bankrendszer kiépítésre is szükség, eh, szükséges. Ez még mindig nem látható ennek az eredményessége. Azt is követeljük, hogy a pénzügyi támogatások biztosítása, ahogy a szembevőszék is rámutat, egyre az, az eredményekséghez kötötten kerüljön tovább finanszírozásra, tehát kapcsolják össze az eredményekkel. Eljött az ideje annak, hogy a helyzetet másképp értékeljük, mint hét hetekkel, hónapokkal a majdani események után. És főleg az Ukrajna, ukrán vezetésben mindig tartozik az ország közigazgatásának decentralizásával, különösen a régiók számára volna fontos, hogy olyan igazgatási struktúrák jönnek létre, amelyek nagyobb függetlenséget, autonómiát biztosítanak, Mind a kettőre szükség van egyrészt például Lember környéke, azaz Wolf környéke pozitív eleményeket mutat, még máshol tehát legyenek, fontos, hogy erős decentralizált struktúrák jöjjenek létre, és a példaértékű régiókat fontos, hogy kövessék más régiók is. A tekintetben ehhez pedig szakmai támogatást és segítséget is kell adnunk a közigazgatás átalakításában. Ennyit szerettem volna meglátásként elmondani a számbevőszék már úgyis kimerítő jelentéséhez kapcsolódóan. Köszönöm a segítséget az Ukrajnával kapcsolatos viszonyrendszerünk javításában, amelynek fő célja az, hogy elsősorban ennek az országnak az állampolgárai számára hasznos lehessen. Nagyon szépen köszönöm. Röviden áttekintést adnék magáról az utazásról, a tavaly májusi utazásról, hiszen tíz perc múlva a Költségvetési Bizottságban szavazunk, ezért oda kell mennem, Derivon fog engem itt képviselni a továbbiakban, de szeretném gyorsan elmondani, hogy nagyon sajnálatosnak tartottam azt, hogy a hétfős delegációból ban csak hárman voltak jelen, van Celler kolléga, én és Csenecki kolléga röviden, csak fél napot. Tehát alul reprezentáltak voltunk, nem reprezentáltuk azt a kritikus tömeget, amelyre szükség lenne ahhoz, hogy egy ilyesfajta látogatás sikeres legyen. Nekünk meg kell értenünk ezt az országot, és foglalkoznunk is kell ezzel. Fontos ez, és Ukrajna megérdemli ezt, megérdemli a támogatásunkat. Már csak ha azt nézzük, hogy milyen nagy összegeket viszünk oda, érdekünk fűződik ahhoz, hogy odafigyeljünk erre az országra. Örülök, hogy Wagner úr itt van, és DJ Digi Nirtől és a Digi Ekfintől Griszem úr is itt van. Ő majd az eszközfelhasználásról fog beszélni valamit. Lembergnél kezdtük a vizsgálatot, ez mind szép és jó volt, de azért vannak fontosabb helyek is Ukrajnában, ahol azért tipikusabb tapasztalatot lehetne szerezni. Jó volt azonban látni, hogy vannak olyan helyek, ahol, ahol minden jól működik. Kievben is voltunk, ott is tapasztalatot szeretünk a dolgokról. Wagner úr majd elmondja, hogy a tárgyalások során miért volt végig az az érzésem, hogy a láthatatlan oligarchák a látható tagokat, akik kormánytagok, a szorításukban tartják, és ők azt mondják, amit mi szeretnénk hallani. Ezért kérdezném, hogy mennyire fenntartható a változás ott, mi változik egyáltalán. Jó lenne erről update-et kapni, látni a helyzetet. Egyetlen egy percig sem felejtettük el azt, hogy egy háborús országot látogatunk meg, és nyilván háború alatt azért nagyon nagyok a kihívások egy országban. Ezt láttuk is, hogy fizeti ki a nyugdíjakat, hogy néznek ki a területek, a különböző területeken az emberek hogy élnek, néhányan nagyon nehéz helyzetben vannak, néhányan alig ha kapják meg, vagy nehezen jutnak hozzá a nyugdíjukhoz, stb. Megpróbáltunk megértést tanúsítani az ilyesfajta helyzetek iránt. Azt mondom, hogy jó lenne megint Ukrajnába utazni. Nagyon fontos lenne, ott tapasztalatokat szerezni, jó lenne ráérezni az országra ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogyan kellene velük bánni. Lengyel barátaink nagyon jó, szoros kapcsolatokat ápolnak az Ukrajnával, van egy kis határmenti forgalom is, ott jól működnek a dolgok, a szomszédsági támogatással jól működnek ott a dolgok. Ez a példa nagyon tetszett. Az ilyesfajta példákat támogatnunk kell kétfajta fejleményünk van. Egyrészt az ukrán parlamentben szörnyű fejleményeknek lehetünk megtapasztalói, mert láthattuk, hogy mennyire ellenzik a változásokat a parlamentben, és hogy mire gyakorolnak nyomások. Kétségtelen, hogy vannak ott is olyanok, akik reformokat szeretnének, de azért nem ez a többség. Azt is láttuk, hogy az állandó nyomás az Európai Unió részéről nagyon sok pozitív eredményt hozott Ukrajnában. A titkárságnak szeretnék köszönetet mondani, mert nagyon érdekes volt a látogatás. Én azt szeretném, ha lenne egy újabb találkozónk, de akkor már látogatásunk, de akkor tényleg heten kellene, hogy elmenjünk oda, ahhoz, hogy ütőképes legyen a delegációnk Ukrajna témában. Egy sor kolléga szólt szót kért. Vález a kolléga az első, tessék. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Uh, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban állandó előadója vagyok Ukrajna témájának. Két dolgot hadd mondjak el. A reformok által érintett egyik legfontosabb terület az a korrupció elleni harc, beleértve olyan különleges testületek felállítását, amelyek megfelelő normáknak felelnek meg, illetve az illegális gazdagodás elleni fellépés is ide tartozik. A keretet megteremtették tehát ehhez jogszabályilag, de itt az ideje, hogy kézzelfogható eredményeket is lássunk, hogy valóban konszolidálódjanak, gyakorlatban is megjelenjenek ezek. Mit javasolnának e tekintetben a korrupció elleni harc tekintetében? Gondolok itt elsős sorban arra, hogy a, az elektronikus beny, adó beny, bevallási adatok, illetve a közszereplők által benyújtott, elektronikusan benyújtott vagyonbevallások adatainak az elemzése. Ez az első kérdésem. A második az energia, új energiaügyi törvény, amelyet, amelyre ön is utalt, de emellett a feldolgozatlan fatermékek exportilalma is felmerül itt. Úgy érzem, hogy ezek nagyon fontos kérdések, főként a fa alapanyag export tilalma mindenféle nemzetközi normák és szabályokkal szembe megy. Aszimmetrikus kereskedelmi engedményeket tettünk Ukrajnának, éppen ezért ezen ilyen irritáló kereskedelmi korlátozások eltörlését kell kérnünk. Az audit végzése során mely eh, két, eh, e két témában milyen akadályokat eh, láttak, vagy a vizsgáló csapat milyen akadályokat azonosított? Köszönöm szépen, Kinicsi kolléganő, tessék. Grazie, grazie Presidente. Io intanto voglio ringraziare il rappresentante della Corte per la presentazione così. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a meghívott előadónknak kiváló prezentációt tartott, illetve ke, hadd mondjak köszönetet az előadónak is, aki valóban egy kimerítő beszámolót tartott. Úgy érzem, hogy a számvevőszék elemzése, jelentése kiegyensúlyozott, és az uniós nyújtással kapcsolatban a legfontosabb pontokat megállapították, hogy ebben lejnenek lehetőségek, de rámutatnak azokra a problémákra, amelyek még fennállnak, és amelyeket meg kellene oldani. Ez teljesen jogos, hiszen az Európai Unió segítségnyújtási programának a lehető leghatékonyabbnak kell lennie. Ukrajna fejlődése, átalakulása 2014 előtt igencsak csiga tempóban haladt, ezt nyugodtan elmondhatjuk. Azóta a változások következtében bizonyos reformokat végrehajtottak, főként a közbeszerzés, illetve a korrupció elleni harc terén, illetve a gáz ágazatban is. Tudom, hogy csak részeredményeket ért el Ukrajna, mégis ezek nagyon biztató jelek, annak ellenére, hogy még bőven maradt tennivaló ezen a téren is. A meghozott intézkedések különösen nehéz szükséghelyzetben kerültek meghozatalra. 2014 ügyet követően, ezért van szükség arra, hogy hatékony segítségnyújtási stratégiánk legyen, világos és precíz kondicionalitással, és olyan célkitűzéseket kell megállapítani, amely figyelembe veszi, hogy mennyire nem szilárdak az egyik eredmények, szinte törékeinek is nevezhetjük egyeket. Ezeket az előttem szólók említették mindezt, ezért kell továbbra is segítenünk mindentőlünk lehető módon, telhető módon az Ukrajnában folyó változásokat meg kell próbálnunk konszolidálni, építeni, megszilárdítani az eddigi reform eredményeit, és ezen az úton kell tovább haladnunk. Úgy érzem, hogy az ajánlások, amelyeket a szemövőszék nevében Fazekas úr, tehát ezeket meg kellene fogadni az Európai Bizottságnak és a külszolgálatnak, és az előttem szóló kollégához csatlakozva, én is szeretnék bővebben hallani a kondicionalitásról, tehát azokról a feltételekről, amelyekhez kötik a makrofinanszírozási segítségnyújtást, különös tekintettel a segítség második trans, tehát második kifizetésére vonatkozóan, tehát milyen feltételeket támasztanak. Úgy tűnik, hogy a hármas és négyes pontot összeolvasztottuk, úgymond, a, a különleges jelentés az ukrajnai delegáció ügyé, de nem baj, úgyhogy köszönöm a hozzászólásokat, mind a két témában jöhetnek. Tehát a jelentés témájában, meg a utazás témájában, és többen jelezték, hogy akarnak hozzászólni, ha utala asszony először parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni a számvevőszék különleges jelentését, ami rendkívül fontos a már említett okok miatt többen elmondták. Miért fontos? Különösen Celler úr. Én figyelemmel kísérem a fejleményeket, különösen a bíróságok, az igazságügy, illetve a korrupció témáját illetően, illetve az Euronest eh, parlamenti küldöttség körében folyó munkát. Szerintem azzal kéne többet foglalkoznunk, hogy a nemzetközi intézmények milyen emeltű szerepet, katalizátor, katalizátor szerepet tudnának játszani abban, hogy elősegítsék a pozitív reformokat és változásokat Ukrajnában. Én hiszek abban, hogy az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank, meg az Európai Beruházási Bank és más európai intézmények együttesen már hoztak pozitív eredményeket és tapasztalatokat, például a gázágazat reformjában, hogy átláthatóbb, számon kérhető közbeszerzési struktúrák jönnek létre. Erről is szeretnék, erről szeretnék többet hallani, hogy az ilyen közös katalizátor hatást elérő fellépéseknek milyen kilátásai vannak. Aztán a magas szinten való korrupcióni harc szerintem kulcsfontosságú téma a mi szempontunkból. És ez összefügg azzal, hogy rendkívüli kinevezés történt Poroshenko elnök részéről múlt tavasszal, kinevezett egy új főügyészt, aki korábban politikus volt. Ugye akkor megvolt a lehetőség arra, hogy Lucsenko úr függetlenségét bemutassa, ám szerintem nem egészen ez a helyzet, mármint hogy független lenne. Úgyhogy foglalkoznunk kell a korrupció lenni hivatal függetlenségének kérdésével is. Erről is szeretnék e, erre vonatkozó perspektíváról többet hallani. Végül pedig azt szeretném hozzátenni, hogy az e deklaráció annyiban hatékonynak bizonyult, hogy több száz bíró úgy döntött, hogy inkább visszavonul, korábban nyugdíjban vonul, mint hogy aláírja ezt a deklarációt, ezt a bevallást. Szerintem ebbe lehetne tanulni más államoknak is, jól lehet ezzel elkezdeni talán, hát hogy úgy mondja, megtisztít, nevezzük csúnya szóval a, a bíróságok megtisztítását az a régi erőktől, amelyeket Szeller úr is említett az ajánlások között. Szerintem az ajánlások korrektek, helyén valóak. Hozzátennék még valamit ahhoz is, hogy a nemzetközi intézmények milyen, milyen katalizátor hatást érhetnek el. Konkrétabban pedig a, szeretnék többet hallani a főügyész hivatal működéséről. Köszönöm. Következő Takula képviselő. Thank you. <clears throat> Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is érdekes itt lenni, úgy, hogy először vagyok teljes jogú Tajrer urat helyettesítem. Tudom, hogy nem könnyű nem könnyű az ő cipőjébe lépni, mondjuk ezt finnül, de azért megteszek minden tőlem telhetőt, mondanék is néhány szót erről a külön jelentésről. Köszönöm szépen. A számvevőszék tagjának, Pazakas úrnak volt tagunknak a munkát. Ön egy jó teniszjátékos volt, én úgy emlékszem. szeretnék köszönetet mondani a kiegyensúlyozott és szolid jelentésért. Ez segít bennünket abban, hogy azt lássuk, hogy hogyan adjunk jobban támogatást az Ukrajnának a jövőben. Köszönöm szépen Zeller kollégának is a nagyszerű hozzájárulást. Ez jó alap a munkánkhoz a Koncak Bizottságban. Először is azt kell elmondanom, hogy Ukrajnában nagy kihívások voltak a narancsos forradalomtól kezdve a 2008-as gazdasági válságig, ami Ukrajnát is sújtotta. Ukrajna a reformok ellenére továbbra is az legkorruptabb ország Európában. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Uniónak irányt kell mutatnia Ukrajna számára, hogy jobban igazgassa az országot, és hogy megoldja a problémákat Oroszországgal. Emellett az átláthatóságra, valamint a nyomon követhetőségre is utalnék. Ezek fontosak az uniós támogatások szempontjából. Az eredményt látnunk kell, ha támogatást nyújtunk a végrehajtás monitorozásának még hatékonyabbá kell válnia. Ami a közpénzgazdálkodást illeti, ez, ennek a reformja a kulcs. A támogatás célja az kell, hogy legyen, hogy a korrupció minden formáját gyökerestől kiírtsa, megelőzze. Pénzügyi ösztönzőket lehetett nyújtani, ezek segítették elő a reformot. Én meg vagyok győződve arról, hogy megfelelő, kompetens administratív struktúrákat tudnánk a támogatással megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Graszla úr, Graszla asszony szavaival magamat is feltettem a listára, azért, mert az ukrán delegációban én is részt vettem. Rég volt ez, tavaly májusban. De közben eszembe jutott néhány dolog, amit ott beszéltünk meg, és eszembe jutott, hogy ezek fontosak voltak. Nagyon sokat beszéltünk ott a korrupcióról, beszéltünk a korrupció ellenes keretről is, amely most már hatályban van. Egy sor korrupció ellenes testülettel találkoztunk, találkoztunk civil szervezetekkel, NGO-kkal is. Tehát ez már jelzi azt, hogy van egyfajta kultúraváltás, kulturális váltás, de azért nagyon sokat hallottunk a korrupcióról. Wagner úrhoz fordulok. Kérem mondja el, hogy ez tényleg jelez egyfajta váltást, vagy továbbra is gond a korrupció. A második kérdés pedig inkább Hazakas úrhoz irányul. Az egyik dolog, ami szembeötlő volt, az az, hogy nagyon sok uniós pénz a központi költségvetési támogatásba került. Nyilván, mert a központi kormányhoz került ez, ezért sokkal nehezebb nyomon követni a pénz elköltését. Persze, amikor ott voltunk, feltettünk kérdéseket, válaszoltak nekünk, azt mondták, hogy a jelenlegi helyzet miatt, a problémák miatt Ukrajnában nem várható el tőlük az, hogy minden egyes eurót nyomon kövessünk, mi a keleti határon voltunk, azt mondták, hogy nem észszerű azt követelni, hogy felmutassuk azt, hogy mit, mire használták fel. A számvevőszékként mi az érző, érzésük, a pénz tényleg a központi költségvetésbe került, elfogadják-e azt, hogy Ukrajnában ilyen a helyzet, tényleg lehetetlen nyomon követni minden egyes eurót, ha nem, akkor nem, és itt abban is hagyom. Wagner úr a bizottság részéről. Mi ugye Ukrajnában találkoztunk, talán tudna válaszolni néhány megjegyzésemre. Thank you very much. Köszönöm elnök úr, köszönöm is az előadónak. Azt, hogy beszélt az audit jelentésről, hogy a pozitívummal kezdjük. Nyilván az Európa Bizottság az ajánlásokat mind elfogadta, nyilván ezt ön is hallották, ami azt jelenti, hogy alapvetően a jelentés tartalmát illetően megegyezés van az érintettek között. Visszalépve egyet, még egyszer hangsúlyoznám, hogy politikailag mennyire releváns ez. Politikailag ugyanis Ukrajna támogatása nagyon fontos, hiszen voltak politikai fejlemények, és politikai döntés volt, hogy támogatjuk és stabilizálni próbáljuk az országot. Az Európai Bizottság és annak delegációja azt a feladatot kapta más szereplőkkel együtt, hogy hajtsák mindezt végre. Tudom, hogy ezt a mission jelentés is, illetve az audit jelentés is elismeri. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy emlékeztessünk azokra a fontos történésekre, amelyek a majdani események óta bekövetkeztek. Ne felejtsük el makrogazdasági szempontból, hogy ez az ország egy gazdasági összeomlás széléről tán jött vissza, az emberek is nagyon elkesedett helyzetben vannak. Olyan reformhoz kezdett az új kormányzat, amelyet a függetlenség ki nyilvánítása óta eltelt több mint 20 évben soha nem láttak. Egy ex-szovjet államról beszélünk, amely alapvetően 20 évet elvesztegetett, miután függetlenén vált, és 2014-15 óta történt igazából valami. Tehát fontos azt hangsúlyozni és elismerni, amit a szemőszék is mond a jelentésében, hogy egy, egy szükséghelyzetben egy szükségmegoldás volt szükség, ahogy ezt az előadónk is mondotta, de a szükséghelyzet elmúltával már egy stratégiai megközelítésre van szükség. Egy pár kérdésre is hadd reagálják majd a végén konkrét példákat hozva, de arról is fontos beszélni, hogy az első stabilizációs stádiumban mit értünk el. Miért a jelentés megjelent az el az utolsó 20 hónapban az Európai Unió egy olyan programot állított fel, amely alapvetően ezekre az aspektusokra koncentrált, az átlátható és elszámoltatható kormányzás. Egy-két konkrét szót, ha említsek itt meg, decentralizáció, amely nagyon fontos az ország jövője szempontjából, annak érdekében, hogy a régiók és az önkormányzatok nagyobb hatásköröket kapjanak. Az Európai Unió egyik legfontosabb támogatás programja pontosan ezt célozza annak érdekében, hogy ez javuljon. A Költségvetési Ellenőrzés Bizottságot újra szívesen látjuk Ukrajnában, hiszen a saját szemükkel láthatjuk, hogy folyik a munka végrehajtásra. Került időközben ez a munka. A korrupció ellenes program, egy újabb korrupció ellenes programot indítanak a napokban. Egy Dán ügynökség segíti ennek a konkrét végrehajtását. A nemzetközi szakértőkről beszélünk, akik aktívak ezen a területen pontosan az említett területekre koncentrálnak intézményfejlesztésre a parlamenttel együtt, ahol úgy, ugyanis a politikai kultúrán és a politikai felügyeleten bőven lehet javítani, de egyéb új ügynökségek, intézmények fejlesztésére, amelyek létrejöttek is szükség van. Persze, persze ehhez idő kell, de most már megvannak azok a struktúrák, amelyek az elkövetkezendő években fejleszthetünk. A jogállamiság témájában egy kisebb program folyik, a igazságszolgáltatás rendszerének reformja elengedhetetlen. A gazdasági kilátásokról egyelőre nem beszéltünk, de meggyőződésünk az Európai Bizottság soraiban, hogy a, ha a korrupcióellenes harcot és az igazságszolgáltatás reformját végrehajtják, akkor a gazdasági fejlődés is beindul, mert pénz rengeteg van az országban, sőt kívülről is szívesen áramolna befele működő tőke, hogyha stabilizálódik a helyzet, az, az infláció 10-12%-ra mérséklődött, hogyha tovább javul a helyzet, kiszámítható jogállami jogosság által jellemzett országa velik, akkor a, a tőke is megérkezne. Ezek mind-mind olyan stádiumok, szakaszok a múltból, amelyekre az azóta eltelezett Gressle asszony utalt, alapvetően az UK rendszerben tényleg új életet leállhat. Nagyon aktívan próbáljuk segíteni ezt, a, nyilván a jelentés ezt nem tükrözi még a munka minden legfrissebb eredményét, de folyik ez a munka, hogy azt elmondtam, korábban, most egy-két konkrét példáról is talán megpróbálok élni. Egyetértek a konkrét ajánlásokkal, ezek közül volt olyan, amit már, már végre is hajtottunk, meg is szíveltünk, a többit pedig majd a jövőben. Tényleg röviden egy-két konkrét konkrét kérdésre hadd próbáljak választ adni. Kettő vagy három kérdés volt a makrofinanszírozási segítségnyújtásával kapcsolatban, a kollégám erről bővebben tud majd beszélni. Én inkább a nemzetközi szervezetekről az EU és az EU közötti együttműködésről beszélnék. Hát nem sok olyan ország van, ahol nagyon szoros lenne ez a fajta együttműködés. A kondicionalitásokat próbáljuk persze, persze harmonizálni, de hát a különböző jogrendek és a ciklusok, programozási ciklusok eltérnek, az EBRD, EIB, Nemzetközi Valuta Alap, de például a közpénzgazdálkodás tekintetében az új PMF stratégia felülvizsgálatát alapvetően a Világbank kezdeményezésére hajtották végre. Nem vannak nemzetközi donorok is, nagyon sok integrált projekt van. A decentralizáció tekintetében például Amerika is segít nekünk abban, hogy közel megduplázzuk az unió részéről erre a célra fordított pénzeket. Más területek, ahol fontos ez a fajta együttműködés, például a gázágazat, a banki ágazat, illetve általában a korrupció ellenes harc, itt is szorosan együttműködünk a többi nemzetközi szereplővel. A civil szervezetekről tényleg csak egy fél gondolatot, a legfontosabb mozgatórugója a változásoknak az országban a civil társadalom, mert a régi rendszerből nagyon sokan még itt maradtak. A civil társadalom alulról felfelé jövő szerveződés nagyon sokat segíthet, de persze, hogyha Ukrajna barátai, a külföldi szereplők is nyomást gyakorolnak, akkor a kettő együtt elérheti azt, hogy a kormány, kormányok, hiszen közben változás is volt, valóban jó úton haladnak. Végezetül dióhéjban azok a területek, ahol szerintem világos változásokkal számolhatunk be a bankágazat, mint kihívással küzdő terület elhangzott, de ha megnézzük, hogy már most is mit tettek an, annak érdekében, hogy például az emberek megtakarát megtakarításait, illetve a nemzetközi pénzeket zsebekbe csatornázó bankok megszűntek. Itt van a privát bank például Ukrajnán kívül alábecsülik annak a politikai kockázatát, amit azt jelentette, hogy a a GDP 7%-ára rúgó kintlevőséggel rendelkező bankról beszélünk, óriási oligarchák álltak mögötte, nem lehet egyszerűen ezt államosítani, egy komoly stratégia és bátorság merészség van e mögött. Itt van egy másik terület, itt vannak a gázárak. Azzal, hogy ezzel piaci árakat bevizették, persze ez nagyon nehéz volt feldolgozni ezt a, a lakossági fogyasztóknak, de a naftogáz, amely korábban a nemzeti hiány, költségvetési hiányból két tett ki, eh, kis, eh, kicsi, egy kicsi, apró kis eh, nyereséget sikerül felmutatniuk. Itt van például a közlekedési rendőrök kérdése. Vannak, akik azt mondják, hogy egy éve Kijevben vagy más nagyvárosban úgy autózunk, hogy már nem állítanak meg a rendőrök csak azért, hogy mint korábban, hogy mm, mm, kvázi mm, kerülpénzt, mert kerülpénzt vártak tőlünk, ebben a tekintetben is nagyon sokat javult a helyzet. A közbeszerzés tekintetében szintén a korrupt struktúrákon keresztül zajlik ez, például az egészségügyben. Elnézést, tehát mennünk kell majd egy másik ülésre, és hát ön úgy látom, hogy bármilyen érdekes az, amit mond, de úgy tűnik, hogy túlságosan hosszan sorolja mindezeket. Nekünk más dolgunk is van, úgyhogy igen, köszönöm. Tehát annyit szerettem volna mondani, hogy a közbeszerzés területén is átláthatóbb a dolgok is jobbak. Fazekas úrnak adom vissza a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm tisztelt képviselőknek az értékes hozzászólásokat és kérdéseket. Először is engedjék meg, hogy arra korlátozom válaszomat, szemben Wagner úrral, aki ugye fel van hatalmazva arra, hogy a legfrissebb információról is tájékoztást adjon. Én viszont a, a jelentés konkrét eredményére korlátozom hozzászólásomat, amelyek 2015-es keltezésűek, úgyhogy aki, ugye el tudom mondani a saját személyes véleményemet a, egy kávé mellett a későbbiekben, de nem az audit eredményére támaszkodva, hiszen az 2015-ben zárult. Nagyon kényes kérdéseket érint ez, tehát én magyarként különös figyelemmel kísérem az ukrán fejleményeket, meg is van a saját véleményem róla, de hát itt nem lehetek sem politikus, vagy politikai sem, és nem mehetek túl a jelentés határain, hiszen azt kell megvitassuk most itt. Köszönöm, hogy, hogy felvetették a korrupció kérdéseit. Nagyon sok ajánlás született a jelentésünkben is ezzel kapcsolatban. Például a további támogatást tegyék feltétel, kössék feltételhez a korrupció elleni harc és az FTC jelentés témájában. Aztán a missziójuk egy évvel ezelőtt abban írt jelentés, túlment a mi jelentésünkön, viszont teljesen egyetetek vele. Jól látni, hogy hány új intézmény és testület került felállításra Ukrajnában a korrupció elleni harcra, ám várjuk a konkrét eredményeket, a magas szintű korrupció elleni harcban. Ezért mondjuk azt, hogy mostantól a támogatásunk végrehajtása feltételhez kötött ezen eredményekhez. Mindig elmondjuk, nem csak pénzről van szó, hanem politikai befolyásról. Wagner úr a felelőse a politikai befolyásnak. Az ukrán hatóságokkal való párbeszédben mindig hangsúlyozni kell annak fontosságot, hogy a reform nem csak be kell jelenteni, hanem végre is kell hajtani valóságban. Ami a kereskedelmi kérdéseket illeti, az nem volt tárgya a mi auditunknak, elnézésüket kérem. Tudok róla, tudok válaszolni róla, de most a jelentés alapján nem. Ami a katalizátor hatást illeti, meg a nemzetközi intézményekkel vagy együttműködést illeti. A jelentésünkben benne van, hogy nagyra értékeljük azt a szoros és nagyon intenzív együttműködést, amit az IMF-ről és a Világbankkal tudtunk folytatni, sőt, kommentáltuk is kimondva, hogy e tekintetben a vezető szerepet az Európai Unió maga kell, hogy felvállalja. Azt mondjuk, ugye, aki, aki, aki zené, az fizet, aki rendeli a zenét, tehát ugye mi kell meghatározzuk ennek a menetét, mi vagyunk a legnagyobb dolar, az Európai Bizottság az Európai Állófizető befizetési alapján kell, hogy meghatározza a dolgok menetét, de az együttműködés jó volt, gyakori kapcsolattartással és horizontális szinten a korrupció elleni harccal foglalkozva. Bármely programintás, akkor mindig azt mondtuk, először is azt kell megnézni, van-e korrupció, ha van, akkor fel kell lépni azonnal ellene. Ez volt a bizottság módszertana. Ami a, a, fő, a főügyész illeti, ez tavaly került kinevezésre ez az ember, a jelentésünk lezárása után. Persze a történetet ismerem, van róla véleményem, de nagyon sok testület került felállításra, ám sajnos még mindig várat magára az eredménye ezeknek a hivataloknak. Ami pedig a, a deklarációt, a bevallást illeti, ez egy politikai kérdés jelentésünk, ezzel nem fogadok konkrétan, de Celler úr és az önök jelentése helyes, helyén valóan igen. Ami pedig a költségvetési támogat illeti az előfizetéseket és a sürgős kifizetéseket. Örömmel olvastam az önök tavalyi missziójának jelentését, amelyen sajnos nem vehetem részt, más elfoglaltság miatt, ám örömmel olvastam, hogy még bírálták is, miközben belátták, hogy más esetekben is történtek ilyen események, ám Ukrajna sajátságos helyzetét figyelembe véve a jövőben nem hosszabbítják meg, ám a sürgető előleg fizetések jogossága a, az ukrán helyzet megoldásában az elismerés nyert. Ezek lennének a válaszaim. Köszönöm Wagner úr friss információját a legújabb leg, fejleményekről. Mint már többször elmondtam, és a jelentés általános következtetése is kimondják, az EU nem van. nagyon fontos volt, nagy igény volt rá, helyén való volt, és egy Celler jelentéstevő is elmondotta, fontos, hogy feltételekhez kössük a támogatások jövőjét, hogy valóban jól kormányzott ország Ukrajnát, ahogy ezt, ezek a támogatások célozták is. Köszönöm szépen, Faszekas úr, hogy válaszolt és majd elmenek kávézni, majd megbeszéljék a részleteket Wagner úrnal. Ezzel úr, röviden, igen, köszönöm szépen. Sajnos nincs túl sok időnk arra, hogy a részletekre kitérjünk, ez az én problémám, de természetesen Fazek, Fazakas úr szavaihoz csatlakozni tudok, mintha a saját szavaimat hallanám. Ukrajna esetében igaz az, hogy jó a bizalom, de még jobb, ha, még jobb az ellenőrzés. Ezt láthattuk a látogatás során is, a második, harmadik döntéshozatali szinten olyanok vannak, akik a Majdanon ott voltak, és szeretnének változtatni is, de nem ők alkotják a legfelsőbb döntéshozatali szintet. Ez a dilemánk. Meg kell próbálnunk ezeket a fiatalokat támogatni, hiszen harcolnak, hogy Ukrajnában változások következenek be, ha azt hallom, hogy a, vannak olyan osztályvezetők, akiknek a, miniszter, a miniszterhez kell fordulnia fizetésügyben, mert olyan szörnyen kevés fizetést kapott, holott korábban a mag, privát szférában sokat többet kapott, akkor erről beszélni kell. Vagy ha 2015-ben létrehozott korrupció ellenes hivatal azt mondja, hogy a 2016-os költségvetési tervben, melyet az ukrán parlament fogadott el, nem jelent meg tételként azaz nem kérhetett személyzeti állományt, helységeket, stb. nem is kezdhette volna el munkáját. Az Uniós Bizottság és a valuta alap ragaszkodott ehhez, és szükség volt arra, hogy az elnökhöz forduljanak azért, hogy az említett költségvetést módosítsák. Ugyanakkor a korrupció ellenes ügynökség vezetője elmondta azt is, hogy több ezer olyan eset van, mely az igazságügyi minisztériumnál volt akta, nem dolgozták fel, hát megkapták ők múltbéli esetek is, és kapacitási okokból a múltbéli aktákkal nem is tudtak már foglalkozni, csak az újakkal, mert 10 millió rüvnyát tulajdonítottak el, vagy folyt ide-oda. A megközelítések azt mutatják, hogy vannak olyanok, akik szeretnének a hazájukért tenni valamit. Velük szimpatizálunk, támogatjuk őket, és azt mondom, amit elnökünk is, helyszínen is támogatnunk kell őket, nem csak Lembergben, hanem Odesszában, Krivorokban és Nipiporotrovskban. Ott valószínűleg ennek még több értelme van. Emellett még valami, egy 170 munka, munkavállalót foglalkoztató vállalkozó megkérdeztünk, hogy milyen ajánlásokat tudna számunkra megfogalmazni. Ő azt mondta, hogy ne adjunk semmilyen pénzt, semmiféle pénzeket a kormánynak. Hát nyilván ez ököl volt a gyomrunkba. Nyugat-Ukrajnában a képviselők, főleg a kárpátaljai régióból, ez velük kapcsolatban két dolgot kell tennünk Tudjuk azt, hogy az egyik, ebben a régióban van az egyik leg ö, nagyobb, legértékesebb európai erdő nagyon jó állapotban, viszont illegálisan vágják a fát. Vannak Európai Uniós vállalatok, amelyek ne, csak vonakodva vagy részben hajtják végre az unió fakivágással kapcsolatos, illetve fatermékekkel kapcsolatos megállapodását. Ezen a területen is tovább kell még dolgoznunk. Örülök ennek a vitának, ha van még megjegyzés, szívesen veszem. Továbbra is támogatnunk kell Ukrajnát az állampolgárai érdekében. De lényeg, hogy az uniós támogatás látható legyen, és fel legyen tüntetve, hogy tőlünk származik a pénz, mert ez nem mindenhol nyilvánvaló. Még egyszer köszönöm az ajánlásokat, és a számvevőszék megállapításait. Köszönöm szépen azt, amit Hazakas Szabolcs elmondott. Köszönöm szépen, Zeller úr nagy kár, hogy csak ilyen kevés idő állt a rendelkezésünkre, hiszen rendkívül érdekvezítő ez a téma. De nagyon köszönöm a felszóló kollégák hozzájárulását. Utolsó pont következik. A Winston Churchill épületben van a következő ülésünk. 15 percünk van a következő napi rendi pontra, úgyhogy a felszólókat arra kérem, hogy a lehető legrövidebben szólaljanak fel. Zeller úr, az előadónk, előcsatlakozási támogatás meta auditja témában. Sorry, Mr. Fazekas, perhaps you could open the discussion. Fazekas úr. Köszönöm, elnök úr. Lehetetlen küldetés ez, igazi Mission Impossible, hogy ezt a roppant fontos jelentést a Nyugat-Balkán témájában ilyen gyorsan felvezoljam, úgyhogy Teller úr és az érintettek, az érdekeltek is még szót kapjanak. Nem esetleg nem kaphatnánk egy másik eh, lehetőséget, akik nem mennek a következő ülésre, esetleg maradhatnának, és csak akiket érdekel az ECOFIN ülés, azok mennek tovább. Jó, hát megpróbálom a tőlem telhető legjobban, legrövidebben. Nagyon-nagyon gyorsan, vagy elhalasztjuk, elhalasztjuk úgy, hogy a, mentesítési téma után kerüljön. a Celler úr mit mond? Én inkább amellett lennék, inkább nagyon, hogy, hogy halasszuk el. Mert úgy gondolom, nagyon fontos jelentés ez, és még terjedelmesebb, mint az Ukrajnával foglalkozó, több országgal is foglalkozik, az első alkalom, hogy a, a számbevőszék egy meta-auditot hajtott végre, ezért szerintem befolyással lehet az időközi áttekintés körül folyó vitára is. Ennél is, ennél is nagyobb a súlya, szerintem hagyjunk rá időt, ezért köszönném meg, ha elhalaszthatnánk. Jó, szerintem ez észszerű és bölcs ö, érvelés, tegyük tehát tovább át áprilisra ezt a napirendi pontot, hogy lehessen hosszabb vita, lehessen róla. Köszönöm, Fazakas úr. Nagyon bölcsen szólalt el, mint szokott. Ez pedig az utolsó napirendi pontunk. Hat egyéb kérdések, hetes újabb ülések, Elnök úr, azon esetre utalva, Gressler azt, mondta, mennyire sajnálja, hogy a delegációban a részvétel, az ukrán delegációban nem volt olyan erőteljes részvétel, mint, mint várta volna. Sőt, kifejezte nekem személyesen az a sajnálatát is a felett, hogy én, akit meghívtak, nem tudtam elmenni. Kukánul is megerősítheti, hogy mindig eh, nagy megtiszteltetés a delegációkra való meghívás. Belgrában már háromszor jártam ilyen delegációkkal önökkel. Most azonban az volt az agály részünkről, hogy azok a projektek, amelyeket meglátogattak, minket nem auditált, mi nem auditáltuk. Ezért felmerültek, és hogy vajon hozná bármi hozzáadott értéket, hogy mi a számvevőszek részéről elítazunk önökkel. Ám az indokolt bírálatuk alapján hadd jelentsem ki, hogy ezen túl, mondhatom a számvevőszek nevében, ha meghívnak ezen túl bárkit a delegációs útra, el, el, előre soroljuk a meghívást, és örömmel részt vesznek a számvevőszéki vezetők ilyen jó, és akkor ezt majd szóval fogjuk a kávé, vagy akár egy sör kapcsán. Okay. One final thing. I... Még egy utolsó dolog. Ha jól értem, ez igazgató itt van, aki úgy volt, hogy hozzászól a témához, elnézést kérek tőle, hogy eltettük. A, és hát egy holnap vissza kell jöjjön meg megint, elnézést kérek. Hát ez a gond akar, hogy a Strasbourgban szervezünk késő este vitákat adott témákban, de még egyszer elnézést kérek, hogy